Támogatni szeretnék és megerősíteni a fejlődő országban a védőoltások a kampányt. Elégséges aláírás érkezett, és az eljárási szabályzat 123. cikke alapján ezt az elfogadott szövegekkel együtt a jegyzőkönyvünkben szerepeltetni fogjuk. Most Hannibal asszony és Sean Kelly asszony úr 30-30 másodpercre szót kap. Hannibal asszony, jönni a szó. And... Elnök asszony, először is szeretném mindenkinek megköszönni, aki aláírta ezt a nyilatkozatot. Ez egy nagyon fontos téma, és azt hiszem, hogy mindenki nagyon örül annak, hogy egy olyan állásfoglalást fogadtunk el, amely megfelelő támogatást biztosít az oltásokhoz a fejlődő országokban. Köszönöm szépen a különböző civil szervezeteknek, kampányszervezeteknek az Egyesült Királyságból is, Köszönöm szépen Verzsi asszonynak, de Kaiser asszonynak, Newton Dunn úrnak, és természetesen Kelly úrnak. Tudom, hogy most ő kész szólt. Kelly úr, ki mondja az Elnök asszony, nagyon röviden, egyetértek a köszönet nyilvánításokkal, amelyeket Mary Honeyból említett, mindenkinek elmondanám, hogy az afrikai szegény gyermekek lesznek az önök nagy lelkőségének kedvezményezettei, és remélem, hogy jobb életminőséget kapnak. Köszönöm, Kelly úr. Most pedig ráterünk a szavazásra. Kazak jelentése az MFA-val kapcsolat. Les amendements... 1-es, 32-es, 34-es, 53-as módosítók mellette. Ellene.